kapcsolatokat demokratikusabbá teszi. És én remélem, hogy az Európai Parlament. Köszönöm, Hölgyeim és Uraim, ezzel zárjuk az egyperces hozzászólásokat. Minden képviselőtársam, aki jelentkezett, szót kapott, ebben sikerrel jártunk, és köszönöm külön a biztos úrnak, hogy végig velünk maradt. Mindenkinek szerencsés hazautat, szép estét kívánok. Holnap tovább folytatjuk, 8 óra 30-kor a plenáris ülést. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek.